Jó napot kívánok mindenkinek! Kezdjük meg a munkát, kérem. És rögtön azzal kezdjük, hogy a speciális Horizon Európa programokkal kezdünk foglalkozni. Ez egy véleménytervezet, az Európai, illetve az ITRE szakbizottságnak készítjük, és szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy két véleményt fogunk együtt tárgyalni. Az egyik a Horizon Európa, a másik pedig a specifikus programok, és ezek között a közlekedésre vonatkozók. Meg is adom Virkünen asszonynak a szót, aki a jelentéstevőnk, és aztán majd ö, következik a vita, és az Európai Bizottságot is meghallgatjuk. Virkünen asszony a szó először. Dès que vous êtes prête. Ha készen áll. Yes. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát a Horizon Európa témánk, és az ITRE szakbizottság felé fogalmazunk meg az álláspontunkat. Tegnap a koordinátorok megerősítették az időpontokat, tehát November 15-én szavazunk mi a véleményünkről, úgyhogy több mint egy hónapunk áll még rendelkezésre, hogy kidolgozzuk a véleményt, illetve itt pontosabban két véleményről van szó, amit összevontunk. Először is a horizontról szóló döntés, ehhez 200 módosítót nyújtottak be, valamint a Horizon Európa rendelettel, kapcsolat, rendelettel kapcsolatosan több mint száz módosító érkezett. A legfontosabb és legérdekesebb kérdés a parlament számára, hogy milyen projektek valósulnak majd meg. Tavasszal úgy döntöttünk, hogy a költségvetését ennek a programnak 50%-kal megemeljük, ehhez módosításokra van szükség, az én javaslatom szerint 50%-kal kellene megemelni a költségvetést, ahogy tavasszal döntöttünk. Úgyhogy most a különböző frakciókkal, árnyékjelentéstevőkkel megvitattuk, hogy ezt a költségvetést hogyan terjesszük elő, ami természetesen az ipari és a költségvetési szakbizottságokkal is egyeztetni kell majd. Ők más számokban gondolkodnak, de végül is majd nekünk kell eldöntenünk, hogy az egyes ágazatok között hogyan oszoljon meg a költségvetés. Hát a, a mi bizottságunk természetesen azon a véleményen van, hogy a közlekedési ágazatnak nagyobb összegben kellene részesülnie. A bizottság javaslata szerint a Horizont Európa összegéből 35 fókuszot kell fordítani a klímaváltozással kapcsolatos területekre, így például a közlekedésben a kutatás fejlesztés támogatására, vagy a dekarbonizáció egy másik ilyen fontos terület. Ezen kívül a módosítók is ezt támogatják majd. A legtöbb kolléga is elismeri, hogy az idegenforgalom nem szerepel kellő súlyjal a bizottság javaslatában, tehát a turizmust is be kéne vonni, mint az egyik legfontosabb ágazatot Európában. Növekvő ágazatról beszélünk, de számos kihívást kell még leküzdeni, tehát ehhez kell megfelelő forrásokat rendelni. Nagyon fontos vita várható a bürokráciával kapcsolatosan is, több módosító érinti ezt, nevezetesen, hogy le kell építeni az administratív terheket, a pályázati eljárás meglehetősen körülményes, nagyon bürokratikus, és ezt kell majd csökkenteni az összes érdekelt fél számára. Úgyhogy ez is egy fontos dolog, amit hangsúlyoznunk kell majd a véleményünkben. És amikor a különböző tagállamokról beszélünk, tudjuk, hogy vannak tagállamok, amelyek nagyobb mértékben részesülnek forrásokban a Horizont Európa keretében, és sikeresen. Más tagállamok kevesebb támogatást kapnak, tehát ez utóbbiakat kellene valahogy ösztönöznünk, illetve az ott tani gazdasági szereplőket, hogy nagyobb arányban vegyenek részt a programban, hiszen fontos, hogy itt a kiválóság érvényesüljön a jövőben is. Nagyobb lehetőségeket kell azok számára biztosítani, azon tagállamok, illetve szereplők számára, akik eddig nem részesültek támogatásban a program keretében. Én köszönöm mindenkinek a módosító indítványait, a hozzászólásokat, megjegyzéseket, majd az árnyék jelentéstevőkkel még tovább folytatjuk a munkát, még a a fordítást megvártuk, tehát most már az összes anyag megvan a hivatalos nyelveken, úgyhogy az első kompromisszumokat már most elkezdhetjük kidolgozni. Virkünen. Köszönöm szépen, Virkünen asszony. Nagyon örülök annak, hogy itt köszönthetjük a szakbizottságunk ülésén az Öme Dráj projekt részevőit. Itt van az elnökünk is. Ha nincsen elég hely, akkor nyugodtan a hátsó helyekre is leülhetnek, a hátsó sorokba, és üdvözöljük Önöket. Természetesen az algériai, egyiptomi, izraeli, jordán Marokkó, Palesztina és tunéziai eh, tagokat is eh, köszöntjük, akik ezen a közös eh, projekten dolgoznak velünk, tehát egész Észak-Afrika felsorokozott itt. Nagyon örülünk annak, hogy itt vannak, és üdvözöljük Önöket a, köz, a közlekedési szakbizottságban. Köszönjük szépen! Alors, vous avez pris les travaux en cours akkor pont a munka közepébe csöppentek bele. Nos, hát Virkünen asszony jelentéséről tárgyalunk éppen egy speciális program tekintetében, ez a Horizon Európa nevet viseli, és ez a program egy nagyon fontos területről szól, klíma, energia, természetesen mobilitás és közlekedés, és az, hogy a jövőben hogyan fogjuk tudni összekötni ezeket a témákat, és hogyan lehet majd kísérleti tervek finanszírozásához segítséget kapni. Még egyszer köszöntöm Önöket, és ezzel meg is a kapja a szót a szocialista frakció nevében Kusz asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint ahogy a jelentéstevő már elmondta, mi támogatjuk az ő álláspontját a legnagyobb mértékben, és néhány fontos pontot szeretnék kiemelni. Nagyon fontos, hogy meg, leegyszerűsítsük a programhoz való hozzáférést, annak érdekében, hogy a kiválóság érvényesülhessen, és elsősorban az administratív eljárások leegyszerűsítésével kívánjuk ezt elérni, a, különösen a kis és közép méretű vállalatok számára ami pedig a források koncentrációját, illetve az egyensúlytalanság problémának megoldását illeti. Itt megfelelő támogató, támogatási programokat kell kínálni az egyes tagállamok számára, és mi is támogatjuk azt, hogy az összköltségvetést megemeljük, és hogy a közlekedési ágazat nagyobb részt kapjon. A harmadik országokkal kapcsolatosan fontos, hogy az adatvédelmet, mint egy fontos kritériumot megteremtsük, és így például a kutatási eredmények bizalmas kezelésére, vagy a vállalati adatok bizalmas kezelésére gondolunk, vagy pedig az adatokkal való visszaélés megakadályozására nem minden partner országban érvényesül még egyelőre a megfelelő adatvédelem, és a magán és a magán és állami projektpartnerek definícióját is pontosítani kell. És biztos vagyok benne, hogy a javaslataink a jelentéstevő az, hogy majd figyelembe veszi a kompromisszumok kidolgozásánál, és fontos, hogy együttesen képviseljük az álláspontunkat, és ezt így közvetítsük az ITRE kollégák felé. Remélem, hogy megfelelő számú módosító indítvány érkezik majd. Merci beaucoup, Madame Prost. Köszönöm. Meissner asszony. Köszönöm szépen én is a jelentéstevőnek az ALDE nevében. Azt hiszem, hogy majdnem teljesen egyetértünk ebben a véleményben az ITRE felé. Természetesen mi is a bürokrácia csökkentésére törekszünk, az administratív terhek csökkentésére, a kutatásban a kiválóság elősegítésére, az ipari ágazatokban a vezető szerep megerősítésére, az új készségek fejlesztésére, az innovációra. Ez az érem egyik oldala, ami az általam benyújtott módosítókat illeti, és mint ahogy sejtik, én a tenger parti vidékeket különösen a szívemen viselem, tehát a tengerek és óceánok témaköre különösen fontos a kék gazdaság. Ezzel kapcsolatosan a halászatról, a mezőgazdaságról vagy a tengerpolitikáról alig esett szó, Úgyhogy ha lehetséges, vagy ahol erre lehetőség van, valahol ezt is fel kéne venni a véleményünkben az ITRE felé. Természetesen több forrást kellene kérnünk ehhez a klaszterhez, 60 milliárdot tehát a nemzeti, illetve a természeti erőforrások, a tenger, óceánok klaszterre további forrásokat kellene kérnünk. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Mess. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Elunde úr a szó. Um, thank you, Chair. Yesterday the... Köszönöm. Tegnap az IPCC e egy eh, átörést jelentő jelentést tett eh, közzé a klímaváltozás eh, megakadályozásának fontosságáról. A BBC három szavas üzenetben foglalta össze ezt a jelentést felénk, politikusok felé. Tehát most itt az időhülyék, ez volt a lényege. És azt hiszem, hogy ez kapcsolódik a Horizont Európa programhoz is. Az kutatás, az innováció révén kell a klímaváltozás hatásait enyhíteni, hiszen a változások elkerülhetetlenek. A korábbi Horizont programban már voltak források klímaváltozással kapcsolatos projektekre, de a számvevőszék szerint 5 ponttal elmaradtunk a céloktól, és felmerül a kérdés, hogy ezek a projektek valóban hozzájárultak a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez. Szerintem elsősorban lényegesen meg kellene emelni 50%-kal a klímaprojekteket, erőteljesebb szabályozásra van szükség a célok elérése érdekében, harmadsorban pedig az összes klímaváltozással kapcsolatos projektet úgy kell összehangolni, hogy ezek valóban elérjék a célokat és ahhoz, hogy a Horizont Európa teljesíteni tudja azokat az elvárásokat, amelyeket a Párizsi Egyezmény keretében vállalt. je rappelle que dans cette commission... Arra emlékeztetnék, hogy itt nincsenek idióták. Par rapport aux journalistes de la BBC qui disait... Itt most ezt a BBC-s uh, újságíróra mondom, mert uh, azt mondta, hogy most kell azonnal tenni valamit, eh, hogy ne legyünk idióták. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy pontosan tudjuk, hogy egy vulkánon eh, sétálunk, nem vagyunk idióták, és számunkra is prioritás az, hogy transversális projekteket valósítsunk meg. Kilonen asszony, öné a szó. Thank you, <clears throat> Madam Chair, dear colleagues, and uh, thanks to... Elnök asszony, kedves kollégák, köszönöm. Eh, Virkonen asszony, gondolatait, pragmatikus javaslatait, és én meglepő módon eh, ezeknek nagyon örülök. A tagállamok számára nagyon fontos ez a program, különösen amikor a klímaváltozásról vagy a környezetvédelemről beszélünk, a Párizsi Egyezmény összes szempontját figyelembe kell venni, hiszen ez, ennek alapján változtatni kell az eljárásainkon, a, a magatartásunkon, ami a programokat illeti. A KKV-k egyelőre nehezen férnek csak hozzá ezekhez a programokhoz. Fontos, hogy csökkentsük a bürokratikus terheket, számukra, annak érdekében, hogy több támogatást kaphassanak, és együtt tudjanak működni más KKV-kkal. A partnerségi elképzelés, a különböző közlekedési módozatok összekapcsolása, a vállalatok közötti együttműködés, a multimodalitásról sokat beszélünk, itt a parlamentben, de egyelőre ez még nem működik. De éppen ezért többet kellene tennünk ezen a területen. A partnerségi lehetőségeket is érinteni szeretném. A Meissner asszony által elmondtakhoz hasonlóan, tehát össze kellene kapcsolni az élelmiszer ellátást, a vízügyet és egyéb témaköröket, figyelembe véve a gazdaságokban bekövetkező változásokat, illetve a klímaváltozás szempontjait. Ezt szerettem volna elmondani, és én örömmel állok a további együttműködés elé. Dám, Kilonen. Köszönöm, Kilonen asszony. Akkor most az Európai Bizottsághoz fordulok, hogy megismerjem a terveiket a Horizon 2020-szal kapcsolatban. Roberta Zobinak adom meg a szót, öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Commission the opportunity to... Köszönöm szépen, hogy a bizottságnak szót adnak és hogy elmondhatjuk a véleményünket ezen szakbizottság előtt. Rengeteg olyan téma van, amelyekről már szó esett, és ezek nagyon fontosak számunkra is. Én azt gondolom, hogy ez egyébként tükröződve látszik a bizottsági javaslatban is. A klaszter megoldások, a dekarbonizáció, egy szisztemikus megoldásban való gondolkodás mind-mind jellemzik a mi javaslatunkat. És aztán vannak még olyan tevékenységek, amelyeknek a célja a az emisszió, tehát a kibocsátás csökkentés és általában a környezetszennyezés csökkentése. A célok tekintetében azt tudom elmondani, hogy a, az energia és közlekedési programokon belül már el is tudtuk érni ezeket a célokat, de hát vannak más programok is, amelyek nem a klíma releváns programok közé tartoznak, ilyen például az ELSZ, és én azt hiszem, hogy a Horizon 2020 esetében kiegyensúlyozott megoldásra kell törekedni. Turizmus, ez nagyon fontos, lehet, hogy nem kellőképpen hangsúlyos ez, és figyelembe is vettük, majd, vagy vesszük majd azt a javaslatot, hogy a transport, a mobilitás és a turizmus közötti kapcsolatokat hangsúlyosabbá tesszük. A bizottság eredetileg azt tervezte, hogy a Horizon 2020-ban megkezdett munkát folytassuk, és hogy a hozzáférést egyszerűsítsük. A kiszélesítése a körnek, ez is egy nagyon fontos kérdés, és azt hiszem, hogy ebben a tekintetben mi elég jó javaslatokat fogalmaztunk meg. A kiválóság biztosítása, és ugyanakkor a tagállami részvételi különbségek problémáját is orvosoljuk. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen a vita lezárását. Virkunen asszony, önnek adom meg a zárszó jogát előadóként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem sok hozzáfűzni valóm van. Mindenkinek szeretném megköszönni az elmondott észrevételeket. Köszönöm az Európai Bizottságnak is. És most örömmel várom a további munkát az árnyék előadókkal, és nagyon jók a lehetőségek, nagyon jó a vélemény ebben a szakbizottságban, illetve közösek a céljaink, és szerintem nagyszerű jelentés születik ennek eredményeképp, amit megszavaznak majd novemberben Strasbourgban. Tehát várom a közös munkát, köszönöm a módosító indítványokat, illetve mindenkinek az együttműködést. Elnök, köszönöm, Virkunen asszony. Emlékeztetnék a határidőre. Szeptember 11-e, KED a módosítók határideje. Most pedig folytatjuk a következő napi rendi a gépjárművekre vonatkozó általános biztonsági előírások, illetve az utasok és a közút használók veszélyeztetett csoportjának a védelme. Az IMCO számára készül a véleménytervezetünk, és köszöntöm az előadó urat, Angolul fogom elmondani, köszönöm a szót. Az európai közúti biztonság fokozása szerintem nem csak ennek a szakbizottságnak az egyik legfontosabb kihívása, hanem számomra is, ami az IMCO témáját illeti az általános biztonsági előírások, illetve rendelet témáját. Koch úr nagyszerű munkát végzett a gépjárművek biztonságosabbá tétele terén a közúti halálos balesetek főleg emberi hibákra vezethetők vissza. Biztos vagyok benne, hogy konkrét intézkedésekre van szükség a halálesetek megelőzése érdekében. Az új járműbiztonsági rendszerek, amelyekre a javaslat kitér, nagy mértékben növelhetik a közúti biztonságot, mivel ezek a biztonsági szolgáltatások elejét tudják venni az emberi hibáknak felsorolnék néhányat az újítások közül. Intelligens sebesség, vezérlés, illetve sávelhagyásra figyelmeztető vészfékezési rendszer, illetve a vészhelyzeti adatrögzítő megoldás. Ezek előkészítik az európai autóipar számára az összekapcsolt autonóm vezetés megoldásait, illetve területét. Ami pedig a véleményt illeti, a rendeletben arra kellene főleg ügyelni, hogy minden gépjárműre terjedjenek ki a biztonság előírások. Ágazattól, illetve szegmenstől, vagy luxus felszereltségtől függetlenül, ami azt jelenti, hogy kötelezően fel kellene szerelni az összes új gépjárművet ezzel. Továbbá az általános adatvédelmi rendelet szerint kell kezelni a személyi adatok körét, és ahol nem kellően konkrétak az előírásokat, a lehető legkonkrétabb garanciákra van szükség. Például az esemény adatrögzítési megoldások terén, valamint az adatok feldolgozására és hozzáférésére vonatkozóan. A harmadik észrevételem a ki nem kapcsolható biztonsági megoldásokat ala, előzetesen alaposan le kell tesztelni, például az intelligens sebességasszisztens zöggenőmentesen kell működjön, akkor, amikor átveszi a, az irányítást a vezető, illetve a sebességhatárok betartását is hatékonyá kell tenni. Aztán az minőségi jelzésrendszerek kell, hogy támogassák a biztonsági rendszer működését, és végül mindezt a végfelhasználó számára megfizethető áron kell biztosítani. Egyértelmű felhasználóbarát megoldásokat kell biztosítani, hiszen minden közút használó számára elsődleges, hogy ezekkel a biztonsági megoldásokkal éljen, így lehet növelni a közutak biztonságát Európában. Köszönöm szépen a figyelmüket, és a többi árnyék előadóval várom a közös munkát. Köszönöm, elnök. Van értem, Mergur, köszönöm szépen. És Koch úrnak adom mindjárt meg a szót. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves eh, Borg kollega, nagyon köszönöm a rendkívül eh, szilárd eh, állásfoglalásodat, ami egy komoly kiindulási alapul, alapul szolgál. Nagyon nagyra fő nem voltál, és nem is szükséges, hiszen szerintem a bizottság javaslatával elégedettek lehetünk. Én ezt osztom, és ezért köszönöm a bizottságnak is a javaslatot. Itt a jelentésben a bizottság az biztonsággal kapcsolatos, ami szempontokat figyelembe vette, és ez is rámutat, hogy itt megfelelő úton járunk, ezt kell tovább is követnünk, és ebből következően a különböző asszisztens rendszerekkel felszerelt járművek is lehetővé válnak, és ez nagy mértékben hozzájárulhat a közúti közlekedés biztonságához, viszont nem szabad eltúlozni a dolgokat. Sikerült, hogy ezzel a szállásfoglalással a fontosabb kérdéseket behatároljuk, és az új járművek is lehetőséget kapjanak. Az asszisztens rendszerek kötelező érvényel kell majd bevezetni, ezt említetette is, hiszen a biztonság kérdésében nem szabad, hogy anyagi megfontolások döntsenek, vagy érvényesüljenek. Tehát a bizottság kiváló javaslatát azonban néhány ponton még tovább lehetne javítani. Itt annak érdekében, hogy egy nyers, csiszlatlan gyémánt brilliáns lehessen. 35 ezer baleset következtében sérülnek utasok a közutakon, és ennek tükrében alá kell húznunk, mennyire fontos a közúti közlekedés biztonsága, és ehhez megfelelő asszisztens vagy, vagy segítő rendszereket kell biztosítani a biztonság növelése érdekében. És még tovább csiszolom majd ezt a csiszolatlan gyémánt a módosítóimmal. Két kérdésre kell különösen válaszolni először is. Az asszisztens rendszerek kikapcsolhatók-e? mindegyik, vagy ha nem, akkor melyek lehetnek kikapcsolhatók, és ennek milyen következményei lesznek és hogyha ezeket kikapcsoljuk, akkor, és ennek következtében a jelzések nem érkeznek meg, akkor is a biztonság kockázatait minimálisra kell szorítani, és átállíthatóak ezek a rendszerek. Itt feltétlenül a vezetőnek azt kell, azt nem szabad megakadályozni, hogy a vezető ne avatkozhasson úgy be a vezetésbe, ami esetleg egy adott kockázatot elháríthat, annak ellenére, hogy a rendszer mást jelez. Tehát még egyszer a módosítókkal tovább kívánom csiszolni ezt a gyémántot, hogy a biztonságot javítani tudjuk. Madame Sinelva, la... Köszönöm szépen, Kohúr. Szenyelová asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm az, az előadónak ezt a javaslatot, mert azt gondolom, hogy kiváló alapot teremt a munkához. És egyetértek az általános megközelítésével az előadónak, vagyis hogy a rendszer fő feladata, célja, hogy a közúti halálos balesetek számát csökkentse az emberi hibákkal összefüggésben. Az Európai Bizottság rendelete valóban számos kiváló elemet tartalmaz, amelyek képesek javítani a biztonságát a gépjárműveknek, meg tudják előzni az emberi hibákat, illetve enyhíteni képesek az emberi hibák következményeit. Viszont az eszközök alkalmazásának a feltétele, hogy a gépjárművezetők is elfogadják ezeket a megoldásokat. Tehát nekik fontos, hogy úgy jelenjenek meg ezek az eszközök, hogy az életüket segítik, és nem feleslegesen bonyolítják, vagy stresszesé teszik a vezetést. Valamint a személyi adatok kezelését is megfelelő körülmények között kell biztosítani. Emellett még jól működő infrastruktúrára is szükség lesz ahhoz, hogy a rendszer működjön. Mindezt figyelembe kell venni a rossz infrastruktúra miatt a legjobb szándék is rosszul sülhet el. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Én készen állok az ütemezést megvitatni a különböző rendszerek bevezetésére. Illetve, hogy hogyan állnának üzembe hogyan aktiválhatok. Szeretném, hogyha ez a vélemény egy rendkívül ambíciózus szöveget eredményezne, és kollégám Koch úr jól fogalmazott, már az előzmény dokumentumokban is, tehát valóban csiszolni kell még egy kicsit ezt a nyers gyémántot, és ez a feladat. Madame Kilonen, la parole est à vous. Kilonen asszony, önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, Matiszt nagyon köszönöm az elvégzett munkát, a véleménytervezet megszövegezését. És persze nem nulláról indulunk, ezt látni kell, nagyon sok korábbi munkára támaszkodhatunk már. És persze még több tennivalónk van a biztonság terén. a mobilitás alacsony károsanyag kibocsátását is tekintetben kell tartani. Ezek egymással szorosan összefüggő dolgok, a károsanyag kibocsátás, illetve a biztonság. Ami az automatikus, vagy automatizált és autonóm rendszereket illeti, ezek egyre gyorsabban fejlődnek, és várható a megjelenésük hogy fokozzák a közút biztonságát, illetve a tengeri hajózás biztonságát is. Elméletileg ezek mind könnyen használható rendszerek, és az emberek indokolatlanul tartanak attól, hogy az adataikat jól kezelik-e, biztonságosan dolgozzák fel. Általában az autóban internet hiány a szokásos GPS rendszereket használják továbbra is az autóvezetők. Tehát, hogyha nem tudnak az interneten oda-vissza küldeni adatokat, akkor maradnak a hagyományos megoldások. Emiatt elő kell készíteni a terepet az új rendszerekre. Fontos, hogy felhasználóbarát, könnyen kezelhető megoldások alakuljanak ki, amelyek érthetők áttekinthetők. Tehát mást nem szeretnék ehhez hozzáfűzni, folytassuk a jó munkát, és készüljön el egy kiváló vélemény az IMCO számára. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Kilonen asszony. Én magam is megragadom a szót, mert úgy gondolom, hogy fontos, hogy prioritást kapjon a közútbiztonság ebben a szövegben, mert egyszerűen rosszul néznek ki a számok. 25 ezer az utóbbi évben. Ami 26 ezerről csökkent egy évvel korábbi adatunkhoz képest. Tehát ennyi ember hal meg a közúti balesetekben. És ennek a hétszerese, ha tartósan sérülteknek a száma, akiknek az egész életére kihat ez. Tehát ez, ez egy óriási szám. Legfőbb ideje kijelenteni, hogy a kihívásnak meg kell felelnünk, vállalnunk kell a feladatunkat, mert kitűztük a célunkat, vagyis hogy nulla legyen a halálos baleseteknek a száma. Kohúr jelentésem kiváló kiindulás ehhez, és hogyha a közútbiztonságról beszélünk, akkor ezt átfogóan célszerű látni. Mert egyrészt a járműtől függ, másrészt az infrastruktúrától, aztán a sofőrök viselkedésétől, és minden egyéb biztonsági megoldástól legyen szó aktív, passzív eszközökről minden szinten és minden szereplő részéről hatékony megoldásokra van szükség. Én úgy látom, hogy hatékonyabbá és rendszeresebbé kell tenni a tagállami közúti ellenőrzéseket is, hiszen az elsődleges baleseti ok, ahogy tudjuk, legalábbis a nagy tényező, a sebesség túlépés. Nem az útviszonyoknak megfelelően, illetve a sebességkorlátozás fölötti sebesség a fő ok. Erre válaszul Franciaország 80 km per órát vezetett be számos útszakaszon. És azt is előtérbe kell helyeznünk, hogy holnaptól, ahogy Kohur kiválóan megfogalmazza, az MA és NA kategóriában sokkal szigorúbban kell ellenőrizni, vizsgáztatni az autókat. Itt nem csak a gépjárműre kell gondolni, hanem a sofőrök, a profi sofőrök vezetés és pihenő idejére is. Közös normákat kell kialakítani a folyosókra, a vészhelyzeti készültséget egységessé kell tenni, és a biztonsági intézkedéseket az elektromos járművekre, illetve más járművekre is egységesen ki kell terjeszteni. Tehát adott számunkra a feladat. Azt gondolom, hogy ma, ahogy Killonen asszony el is mondta, és Szenyelova asszony szintén hangsúlyozta, a rendelkezésre áll a technológia. Tehát Van Miltenburg úr szintén elmondta, hogy megvan a technika, megvannak a digitális megoldások, tehát ezeket kell mielőbb üzembe léptetni. Wim van de Kampur és a, az előadó úgy fogalmazott a holnap gépjárműveivel kapcsolatban, hogy nem tudunk eltekinteni a gépjárművek biztonságától, hogyha már a kiberbiztonság ennyire fontos számunkra. Hogyan oldható ez meg? a nyílt adatkezelés, adathozzáférés különböző agályokat vet fel. Felelősségi, rendezendő feladatok, illetve szankciók is kellenek az adatok nem megfelelő kezelése esetén. Ami a digitális forradalom következményét illeti, az ECOL rendszernek a bevezetése ki kell, hogy terjedjen, a a gépjárművek szélesebb körére, vagyis a nehéz gépjárművekre, a motorkerékpárokra, az autóbuszokra, távolsági buszokra, tehát olyan konstrukciókat kell kifejleszteni, amelyek kevesebb energiát fogyasztanak, és a biztonsági megoldások, legyen szó biztonsági övekről, vagy pedig a különböző fékreflex és egyéb berendezésekről, ezeket ki kell egészíteni különböző biztonságfokozó megoldásokkal. Van Miltenburg úr joggal mondta a közút biztonságával kapcsolatban, hogy hangsúlyozandó a közúti jelzéseknek, illetve felfestéseknek a színvonalát is javítani kell, hogy világosan látható legyen az adott útszakaszon a jelzés. Ez is a biztonságot szolgálja, és természetesen a sebesség korlátok, sebesség határoknak a betartása, táblák figyelembevétele, mindezek visszahatnak a sofőrök magatartására. Valahol a jelentésben erre is ki kell térni. Felvilágosítás szükséges még emellett a polgárok számára. És azt gondolom, hogy a felvilágosítás azt kell, hogy jelentse, hogy fel kell hívni a közúti közlekedés veszélyeire a figyelmet már a legfiatalabb életkortól kezdve. Ez tehát a feladat. És a Gró főigazgatóság részéről Oszin urat szeretettel köszöntöm. Önre pillantva szeretném megadni a szót, hogy megismerjük az Európai Bizottság gondolatait, véleményét erről. Angolul fogok beszélni, köszönöm szépen. Köszönöm a felszólalásokat. Az Európai Bizottság valóban azt szeretné hangsúlyozni, hogy nagyon sokan, ugye Koch úr jelentésére is utas, utaltak, ez valóban egy volt azon elemek közül, amelyek révén ambiciózus javaslatot akartunk beterjeszteni. Valóban a technológia fontos alapokat jelent, és nem csak erről van szó, hanem egyfajta józan intézkedéseket akar bevezetni, és szeretnénk a tehergépjárműveket Direct visionnel nel ellátni. Most ez jelenleg ez a rendszer, ez csak a gépjárművekre, tehát a személygépjárművekre vonatkozik, a tehergépjárműveknél ez csak ajánlott, nem kötelező. Tehát szeretnénk a lehet kettő legkiszolgáltatottabb úthasználókat védeni, ugye itt főként a biciklisekre, illetve a gyalogosokra gondolunk. Most ezen keresztül, ezen a rendszeren keresztül a Direct Vision lehetővé teszi majd, hogy szemkontaktust tudjunk teremteni a közlekedő gyalogosokkal vagy biciklistákkal. Lehet, hogy ez technológiai szempontból nem a leg előre haladottabb, mégis nagyon sok életet meg lehet ezen keresztül menteni. Nos, sok minden elhangzott az Event Data Recorderrel kapcsolatban, meghallgattuk az adat privát szférához való jogra vonatkozó megjegyzéseket. Nos, mit is kívánunk tenni? Szeretnénk egy általános értelmezés adat értelmezésre használni ezt, és természetesen a hatályos adatvédelmi szabályok betartása mellett fogjuk ezt tenni. Nem is szeretnénk itt mást ezzel kapcsolatban elmondani. Természetesen fontos, hogy kiegyensúlyozottan közelítsük meg ezt a kérdést, nem szabad, hogy túl sok technikai szabályt vagy részletet fogalmazunk meg, mert ez majd a másodlagos jogszabályokban kell megjelenjen. Ami pedig a biztonsági intézkedéseket illeti, például az Intelligent Speed Assistance-re gondolok, hát természetesen ez nem mindig teljes mértékben megbízható. Igaz az is, hogy jelenleg a megbízhatósága ennek a rendszernek nagyon nagy mértékben függ attól, hogy hogy néznek ki a közlekedési táblák, illetve a digitális térképek, amelyek nem mindig teljesen naprakészek. Ezért aztán az Európai Bizottság nem is javasolja azt, hogy ez a rendszer mindenhol működjön. Nagyon fontos az, hogy a rendszert felül lehessen bírálni emberi erővel, tehát a vezetőnek kell majd eldöntenie, hogy elfogadja-e vagy sem a rendszer által felajánlottakat. Azért is döntöttünk emellett, mert jelenleg nincsen olyan arra vonatkozó a bizonyosságunk, hogy teljesen megbízható ez a rendszer. Ráadásul ezen keresztül a rendszer elfogadhatóságát is javítani lehet, mert hogyha a rendszer nem bírálhatja felül az ember, a vezető, akkor nem fogja elfogadni, fordított esetben viszont igen. A bizottságban a kollégákkal a DG Move-ból is egyeztettünk annak érdekében, hogy az ő infrastruktúrával, illetve közúti biztonsággal kapcsolatos javaslataiban, javaslataikkal összhangban lépjünk mi is. Tehát fontos mindezeket figyelembe venni az infrastruktúrális változásokkal együtt. Szerintem ennyi elég is volt, és még egyszer köszönöm szépen a támogatást. Köszönöm szépen az lezárást Van Miltenburg képviselőnek adom. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy kompromisszumra tudunk majd jutni, mert nagyon okos gondolatokat hallhattunk, és hát az utolsó kérdésre reagálva egyetértek a bizottsággal abban, hogy nem csak a közvélemény által elfogadottságot kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy vannak néha olyan körülmények, amelyek értelmében valóban szükséges az, hogy az ember felül tudja bírálni a gép döntését. Ilyen például a mondjuk, hogyha egy erdőtűz köt, tör ki, akkor fontos az, hogy minél hamarabb el tudjunk kerülni az adott veszélyes zónából. Ez fontosabb, mint az, hogy betartsuk a közlekedési szabályokat ebben az esetben. Tehát azért itt mégiscsak az emberi józan észre is hallgatni kell. Nagyon sok minden elhangzott, és ezeket a kompromisszumokba könnyen be fogom tudni építeni, és az IMCO felé egy jó véleményt fogunk tudni kiadni. Én egyébként ott pottag is vagyok, és vannak más kollégák is itt, akik szintén nagyon aktívak ott, tehát a TRAN véleményét ott meg fogják hallani. Köszönöm szépen! A módosítások beterjesztésének határideje október 18 dél. Nos, folytatjuk. Következő napi rendi pontunk egy irányelv tervezet, amely fogyasztóvédelmi eh, kérdéseket eh, vet fel, és a 2009 per 22-es irányelvet fogja ehm, megújítani. Meyer képviselő, a mi jelentéstevőnk. Öné a szó. Ja, Köszönöm szépen, kedves kollégák! Én először is azt szeretném kezdeni, hogy a bizottság által javasolt irányelvet üdvözölni tudjuk, mégpedig azért, mert végül is ez az állampolgárok számára egy méltányos jogvédelmet foly, fog majd lehetővé tenni. A Juri az illetékes szakbizottsága ennek a dossziénak, ehhez kell nekünk véleményt nyilvánítani, a meglévő mechanizmusokba azonban nem szabad beavatkozni a jelenlegi irányelvek által megteremtett rendszerekbe. Ez egy olyan eszköz lenne, amivel a fogyasztók kapcsolódhatnának a meglévő érvényes joganyaghoz. Itt, mint fogyasztóvédőként az elmúlt pályafutásom során gyakran találkoztam olyan peres vagy vitás ügyekkel, ahol az egyes nemzeti tagállamok rendelkeznek joghatósággal egy-egy keresetet vagy befogadnak, vagy nem. És az egységes fogyasztóvédelem szempontjából nagyon sürgős lenne, hogy egy konkrét átdolgozást valósítsunk meg, illetve aktualizáljuk az irányelveket, ezeket a piaci viszonyokhoz illesztve. És ez különösen vonatkozik például a légi utasokról szóló irányelvre. Nem tekinthetünk arról, hogy a légi utasok jogainak újra szabályozása már régóta esedékes. És Természetesen itt nem vállalhatunk át állami feladatokat, például jogsértések esetén a büntető jogi eljárások lefolytatása tekintetében. És nagyon fontosnak tartom. Gondolom, hogy a szakbizottság majd egységes véleményemet fogalmaz meg, hogy nem engedhetjük meg, hogy az vállalatok önkényesen lépjenek fel, vagy kikényszerítő módon lépjenek fel. Éppen ezért egy megfelelő vállalati vagy üzleti modellre kell törekedni. Itt négy-öt pontot fogok majd részletesen taglalni, amelyekkel szerintem foglalkoznunk kell és majd a tervezetben megfelelő módosítókkal ezt tükröztetni. Itt tehát a következő területeken kéne tovább javítani az anyagot, például a definíciókat konkrétabban kell megfogalmazni, valamint az eljárások feltételeit, másodszorban az opt-in rendszer, a magán jogi keresletek anélkül, hogy a fogyasztók felhatalmazását élveznék, nem, eh, meget, nem megengedhetők. A kollektív keresletek, vagy csoportos eh, keresleteket eh, a fogyasztók egyetértésével lehet csak befogadni. Ezen kívül a minősített szervezeteket is definiálni, pontosabban kellene definiálni. Negyedik pont, ami pedig az ügyvédi díjakat illeti, az eljárások nem eredményezhetnek aránytalan mértékű intézkedéseket végezetül, pedig ami a büntetőjogi eljárást illeti, a megítélt kártérítés nem lehet aránytalan, és itt utalnék az amerikai jogra, és a módosító indítványok majd ezt fogják tükrözni. Köszönöm, Meyer úr, a javaslatokat, és még mielőtt megnyitnánk a vitát, szeretném köszönteni Alil urat, Alit Latifor urat, aki a Bulgár Parlament közlekedési bizottságának elnöke. Üdvözöljük! Merci de... Köszönöm szépen, hogy eljött, és hát ön is uh, majd nyomon követít egy kicsit a munkánkat. Nagyon röviden Marinescu úrnak adom meg a szót. <clears throat> Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc raportorului pentru... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevő gondolatait, és üdvözlöm az elmondottakat. Már régóta dolgozom itt a TRAN szakbizottságban, és itt most egy olyan rendeletről döntöttünk, ami az utasjogokat illeti. Ez egy nagyon jó jogszabály volt, de más jogszabályok is fontosak az utas sok jogainak védelme területén, például a légi utasok, vagy a tengeri utasok esetében. És legalább ennyire fontos, hogy milyen intézkedésekről döntünk, milyeneket fogadunk el, annak érdekében, hogy ez a rendelet ténylegesen a fogyasztók jogait védjék. Úgyhogy közvetlenül lehetővé kell tenni, hogy érvényesíthessék a jogaikat esetleges jogsértések esetén. És e tekintetben a csoportos keresletek, keresetek adott esetben észszerűek lehetnek. Foster úr. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a jelentéstevő munkáját, ha bár vannak komoly aggájaink a jelentéssel kapcsolatosan. Mi úgy gondoljuk, hogy itt e, megvan a visszaélés lehetősége a fogyasztók részéről, és a jogi rendszerben, a jogrendekben is káoszt okozhat. Már van a közlekedési ágazatra vonatkozó rendelet, ma szavaztunk például a vasúti utasok jogairól szóló jogszabályról, tehát nem hiszem, hogy ezt a hatályt ki kéne terjeszteni. Még két-három pontot szeretnék említeni. A legaggályosabb a csoportos keresetek kérdése. Ha fogyasztók nem tájékozódnak arról, hogy ők egy ilyen csoportos kereset részesei. És lehet, hogy nem is kell, hogy tudjanak, hiszen itt technikai értelemben alacsony, kisebb összegekről van szó, és a fogyasztók nem kellően felkészültek, ha veszítenek, akkor azt se tudják, hogy ez be, megtörtént, és ha ilyen csoportos keresetre kerül sor, akkor arról sem tudnak, hogy hogyan szállhatnak ki abból, és igazából a javaslat nem mond semmit arról, hogy mit jelent a minősített szervezet. Ez egy nem profit szervezet? Ha nem profit szervezetről beszélünk, akkor a bérlegében nullának kell megjelennie. Hát itt az a gond, hogy mindenki máshogy értelmezi a non-profit szervezeteket Európában, úgyhogy ez eléggé pontatlan és még néhány pontot szeretnék kiemlíteni. Végig kellene gondolni, hogy a Juri mit fog kezdeni ezzel a javaslattal. Végezetül pedig a minősített szervezetek, amiről nem tudjuk pontosan, hogy mik, pályázhatnak-e állami forrásokra, finanszírozásra. Tehát akkor az adófizetők fizetnének valamiért, amihez nekik semmi közük, úgyhogy itt igen komoly aggájaink vannak, és kíváncsian várom, hogy a bizottság ezzel kapcsolatosan mit mond, de hát mindenféleképpen az utasjogok számunkra a közlekedés ágazatban fontosak. Köszönöm, Foster asszony, most Meissner asszony a szó. Nem fog Köszönöm szépen, én röviden németül kezdem, hiszen az utas jogokkal kapcsolatos jogszabályi felvizsgálat sürgősségéről esett szó, amit én is támogatni tudok. És akkor most angolul folytatnám, hiszen Matthias Littenborg nevében beszélek, aki más elfoglaltsága miatt nincs jelen. Én szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Ez egy nagyon fontos dosszié, ami komoly mértékben hozzárulhat az európai jogszabályok korszerűsítéséhez. Már többször vitatkoztunk erről a dosszéről, és egyértelmű, hogy a parlamentnek meg kell vizsgálnia a bizottság javaslatát. Először is biztosítani kell, hogy az irányelv egy minimális szintű harmonizációt tehessen lehetővé a jelenlegi mechanizmusok között. Másodszorban egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy a minősített szervezeteknek a finanszírozás tekintetében teljesen átláthatóan kell, hogy működjenek, és ehhez egy pontos definícióra van szükség. Harmadsorban A megfelelő hatóságok nyilatkozataira csak kivételes esetben kerüljön sor, és biztosítani kell, hogy ne ez legyen a norma, ne ez legyen a rendszer. A csoportos eljárások esetében pedig a tagállamok között megfelelő koordinációra van szükség. Itt a határokon átnyúló képviseleti eljárásokról is szó esik, itt a koordinációt kell erősíteni, hogy megfelelő mértékű kollektív kártérítést lehessen biztosítani. Köszönöm, most Taylor úr ér szó. Well, thank you, Köszönöm szépen. És köszönöm szépen Meyer úrnak is a munkáját a véleménnyel kapcsolatban. Nos, én azt gondolom, hogy a botrányok a Ryanair körül és a ez az egész ügy rámutatott arra, hogy a fogyasztói csoportokat kell megerősíteni, hogy a jogsegélyt megkaphassák azoktól a társaságoktól, vagy azokkal szemben meg kell őket védeni, akik a jogaikat lábbal tiporják, de hát ezért lenne fontos a szankciókat azért erőteljesebbé tenni. A transzparencia és a demokrácia szempontjából is fontos lenne, hogyha a tagállamok nyilatkoznának, és egy, és közzétennék azt, hogy milyen ügyekben kellett szankciókhoz folyamodniuk. És nem csak a médián keresztül kellene mindenről tudomást szerezni, hanem ezt kormányközi úton is meg lehetne tenni. Végül pedig a zöldek még néhány gondolatot szeretnének hozzáfűzni, ilyen például az, hogy az online platformok beépítése, illetve a környezeti vagy egészséget ért károsodást szenvedett fogyasztói csoportokra vonatkozó szempontokat kellene még beépíteni. Én nagyon remélem azt, hogy a jelentéstevővel való a egyeztetéseim gyümölcsözőek lesznek. Köszönöm. Kilonen asszony a szó. Köszönöm. Kedves kollégák, Tulajdonképpen Taylor úr elmondta, amit én szerettem volna. Én is támogatom azt, hogy erősebb legyen a kollektív fogyasztói jog, mert hát botrányok alakulnak ki állandóan. Not supported in, in... És ezekben nem történt fogyasztóvédelmi fellépés, azt hiszem, hogy az Egyesült Államokban ez jobban működik, úgyhogy én mindenképpen készen állok arra, hogy ezen dolgozzunk még tovább, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek is a munkáját. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Kilonen, et je donne tout de suite la parole, sans perdre. Most pedig rögtön átadom a szót eh, Wim van de Kamp úrnak. Dank Ik moet u eerlijk zeggen dat ik mij meer aangesproken voel door de woorden van mevrouw Foster dan door de woorden van Mar... Köszönöm szépen. Még mindig a fülemben csengenek Foster asszony szavai. Inkább, mint Marinescu úr szavai, de most nem akarok itt politikai törésvonalakat húzni. A holland parlamentben nekünk nagyon komoly fenntartásaink voltak ezzel az intézkedéssel kapcsolatban, és a jelentéstevőhöz két kérdést szeretnék intézni. Érte-e önt konkrét kár ezen a területen, hiszen könnyű azt mondani, hogy aki megvett egy Volkswagen Golfot, mindenki jogosult kártérítésre, miközben talán ha 10%-a elromlott ezeknek az autóknak. A kollektív kárérvényesítéssel az a gond, hogy nagyon trendé, nagyon modern, és jól hangzik. De Hollandiában a vízellátása volt hasonló probléma a poldereknél például, és ott ez nem bizonyult hatékonynak. Köszönöm szépen, Van de Kampur. Megadom a szót Patrasco asszonynak. Nagyon röviden kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadó úrnak a jelentést. Egyetértünk a céllal, hogy legyen hatékonyabb a fogyasztók védelme az Európai Unióban és képviseljük a kollektív fogyasztói érdekeket kiegészítő eszközökkel, állami, illetve magánjogi eszközökkel egészítsük ki a meglévő eszközöket, és természetesen rendkívül alapos elemzés kell, hogy megelőzze az új szabály bevezetését. A jelenlegi helyzetet meg kell vizsgálni, és körültekintően ki kell értékelni. Egyrészt a cél, hogy a fogyasztó érvényre juttathassa a jogos igényeit. Másrészt úgy gondoljuk, hogy garanciákat is kell biztosítani arra, hogy ne éljenek vissza a jogorvoslati lehetőségekkel. Szeretnénk a tagállamok eljárási önállóságát a lehető legnagyobb mértékben biztosítani. Tehát itt nem anyagi kártérítési jogalapot teremtünk, hanem továbbfejlesztjük a meglévő fogyasztói jogok érvényesítésének a mechanikáját, az eljárás rendjét. Tehát az eljárási mozgásteret szeretnénk biztosítani a tagállamok számára, és csak a legfontosabb szempontokból avatkoznánk be, ott, ahol a harmonizációt szükségesnek látjuk európai szinten. Ezért úgy gondoljuk, hogy a közös az jó anyag áll rendelkezésünkre, és a társjogalkotóval a jövőben sikerül kidolgoznunk a részleteket, tisztázni az esetleges kérdéseket. Még annyit tennék ehhez hozzá, hogy a mellékletben a fogyasztói jogok felvétele. Ez egy olyan téma, amit jövőben értékelendő kérdésnek tekintünk. Akkor, amikor már életbe lépett az új jogszabály, mert jelen állapotában anyagi okokat biztosít az utasok számára, másrészt pedig kétoldalú fogyasztói és kereskedők közötti kapcsolatban lehet ezeket látni, illetve érvényesíteni. De újra és újra felhívták a vizsgálatok a figyelmet, hogy a fogyasztó, illetve az utasjogok terén a legdurvább jogsértések is elő tudnak fordulni. Tehát egyrészt szükség van a beavatkozásra, de nem szeretnénk duplikálni sem, feleslegesen megkettőzni az előírásokat. Tehát ezért szeretnénk, hogyha a jövőben felülvizsgálnánk, értékelnénk ezt a területet, és akkor dőlhet majd el, hogy van-e szükség további intézkedésre. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ismét az előadó úrnak adom meg a szót. Ja, danke schön. Köszönöm szépen a számos hozzászólást. Természetesen nehéz megfelelő eh, erőegyensúlyt teremteni ezen a területen. Végül is eh, a fogyasztóvédelemről van szó, de ezt nem szabad túlzásba vinni. Úgyhogy eh, a legérdekesebb számunkra ez. Számos részletet érintettek, ami nem feltétlenül esik a mi illetékességi körünkben, hiszen ezek a Juri ügyei. Úgyhogy amit ön említett, Foster asszony, már én is említettem, először is nem szabad a visszaéléseket lehetővé tenni, a kollektív eljárásokat pedig eljárásokban aktívan be kell vonni a fogyasztókat harmadsorban, a minősített szervezetekkel kapcsolatosan elmondtuk, hogy ezt természetesen definiálni kell, negyedsorban pedig állami forrásokat nem szabad az ilyen minősített szervezetek rendelkezésére bocsátani. És Fandekamp úr reagálva röviden, hogy kár okozásnak meg kell történnie, vagy kárt el kell szenvedni. Igen, ez az polgári jogban is így van, hogy először is bizonyítani kell a kár bekövetkeztét, és annak alapján eljárni, tehát ezt kell először is a bíróságnak megállapítania. Itt még néhány szempontot természetesen még a végső véleményben figyelembe fogunk venni. Köszönöm szépen, Meyer úr. Köszönöm ezt az ismertetőt. A módosítók határideje október 15-e 16 óra. Foster asszony, elnézést kérek, túl sok időnk ment el, ezt majd egymás között kell, hogy tisztázzák. Tehát október 15-e 16 óra a módosítók beterjesztésének a határideje. Meyer úr, jelentésével kapcsolatban. Az online közvetítő szolgáltatások a következő témánk. Claude Padarel asszony, a jelentés készítője, öné a szó. Az online platformok közvetítő szolgáltatásainak a szabályozása azért fontos, mert szabályoznunk kell a digitális gazdaságot, és ez egész Európa gazdasága szempontjából is nagy kihatású. Sok millióan használják az online platformokat, és az ügyletek fontos közvetítő közegéről van szó. A közvetítés egy növekvő tevékenység, a szolgáltatók az online platformoktól függőségben végezik végezhetik ezeket a szolgáltatásokat, és a piac szereplői emiatt ki vannak téve a platformnak. Miközben nincs közösségi szabályozása ezeknek az online platformoknak, illetve szolgáltatóknak. A rendelet tervezete igazságos, átlátható megoldást biztosít. Minden szolgáltató bevonásával. Továbbá egységes jogi, keret teremtet, jogi keretet teremt, amely mindenkire kiterjed, és tisztességes módon szabályozza ezeket a tevékenységeket. Például ez valósul meg abban a formában, hogy a közvetítő online szolgáltatónak a meghatározása tisztázza ezt a fogalmat, illetve az internetes szolgáltatónak a fogalmát is. Például világosan meghatározzuk azt a természetes vagy jogi szemét, aki eh, biztosítja a szolgáltatásokat, vagy működteti a platformot, ideértve a mobil eh, szolgáltatást is a 9-es módosító keretében még tovább tökéletesítettük ezt a meghatározást, és szeretnénk megfelelő garanciákat is biztosítani. Kiemelnék a jelentésemből még egy fontos témát, a szellemi tulajdon kérdését. A szolgáltatónak a védjegye nagyon fontos szellemi tulajdon, a szellemi tulajdon kezelését nem szabad, hogy kivegyük a kezéből, mert úgy tud csak igazságosan működni a rendszer, hogyha a szellemi jogok védelméről gondoskodunk. Az online szolgáltatók meg kell, hogy adják a különböző hierarchiával, illetve szolgáltatói szervezettel összefüggő információkat, és a cél, hogy minél gyorsabban minél rövidebb átfutással biztosíthatók legyenek ezek a szolgáltatások, mégpedig átlátható és diszkriminációmentes módon. A módosítók keretében azt is fontosnak tartjuk, hogy a szolgáltatás legyen teljes körül, de ne feltétlenül a platformhoz kötődjön. Más disztribúciós csatornákhoz is biztosítsunk hozzáférést a szolgáltatónak. Mert hogyha kizárólag egy konkrét online platformhoz kötődik a szolgáltató, az nem segíti elő a piac hatékony működését. És torzíthatja a versenyt. Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban például a nemzeti jogszabályok már is úgy határozzák meg ennek a területnek a működését, hogy tiltják a versenytorzító hatásokat. Tehát fontosnak tartjuk és szükségesnek, hogy európai szinten harmonizált szabályok szabályozzák ezt a területet. Aztán harmadsorban kiemelném a következőt. A hatékony megvalósításhoz 12 hónap kellene a javasolt fél év helyett a bizottság javaslata szerint. A rendelet hatályba léptetésének a, az átfutási ideje alatt biztosítani kell a szolgáltatók az érintettek felkészülését, hogy valóban eredményes legyen a bevezetés. És végül a panaszkezelésről is gondoskodni kell közben. Köszönöm szépen, Tárpadel asszony és az előbbiek szerint egy-két perces felszólalásokkal folytatjuk. Virkonen asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadó asszonynak és a véleményt. Az online platformok működése nagyon pozitív volt a fogyasztók, illetve a szolgáltatók szempontjából is sokkal nagyobbá vált a piac. Bővült a választék, alacsonyabbak az árak, erősebb a verseny, és persze új kihívások jelennek meg. Mert egyes platformok olyan nagy súlyjal lépnek fel a piacon, hogy nem igazán lehet velük tárgyalni a feltételekről. Az idegenforgalom például óriási léptékben megváltozott a, az online foglalási rendszereknek köszönhetően. Tehát az, az egész ágazat működése alapvetően átalakult és nem nagy örömmel látom, hogy megpróbáljuk szabályozni a vállalatok együttműködését, ezt maguknak kellene egymás között rendezni, de ugyanakkor azt el kell ismerni, hogy a KKV-k és a meghatározó súlyú platformok között nem beszélhetünk érdemi tárgyalásról. Azonos versenyfeltételeket kell biztosítani, tisztességes versennyel és átláthatósággal, elszabályok is kellenek. Azt gondolom, hogy jó irányba mutat a bizottsági javaslat. Gondoskodik arról, hogy ne szabályozzuk túl ezt a területet, de összpontosítsunk a három legfontosabb területre. És ezek közé tartozik a feltételrendszer, mert ez nem átlátható a KKV-k szempontjából. Tehát könnyen hozzáférhető feltételekkel kell biztosítani ennek a területnek a működését, illetve egyértelmű megfogalmazással az érthetőséget. Aztán a platformok felhasználási feltételeiről tájékoztatni kell az üzleti felhasználókat. Aztán a rangsorolásra is összpontosít az előadó. Ez nagyon fontos a fogyasztók döntését elősegítő szempontból. Tehát ez a KKV-k, illetve a fogyasztók döntését is segíti. Hát kell, hogy tudják tekinteni, hogy a rangsorok hogyan állnak össze. Aztán az adatgyűjtés egy kiemelt terület. Rengeteg adatot gyűjtenek a platformok és a felhasználók ezeket az adatokat nem kapják meg. Tisztázni kell, hogy ki milyen adatokat gyűjthet, ki mihez férhet hozzá, illetve hogyan hasznosíthatók, dolgozhatók fel ezek az adatok. Összességében az ágazatot szükséges szabályozni, de nem szabad túlszabályozni. A cél, hogy egyenlő versenyfeltétek legyenek, és tisztességes verseny. Köszönöm. Köszönöm, Demes kell úr, önél szó. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a tervezetet. Ezek a javaslatok jó kiinduló pontot jelentenek a további eszmecsere számára. Az online szolgáltatások, közvetítő szolgáltatások nagyon fontosak. A közlekedést, az idegenforgalmat ezek hatékonyabbá, felhasználóbarátabbá tehetik, és ezeken a platformokon a kis és nagy vállalkozások szabadon versenyezhetnek egymással, ami természetesen a szolgáltatások színvonalának javulását eredményezheti. De természetesen összefüggés van az üzleti felhasználók és a technikai óriások között, amelyek igénybe veszik a platformokat. Ez az egész oroszlán harcára emlékeztet. Tehát ezt nagyon fontos, hogy megfelelően szabályozzuk, minimális követelményeket szabjunk meg. Ezt eh, az üzleti modellt eh, kell tehát eh, továbbra is folytatni, és hogy a jelentéstevő is említette, igen helyesen, megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk a nyitott rendszerek, illetve a tisztességes verseny között. A bizottság és a jelentéstevő igen helyesen szól a hatékonyságról, illetve az átláthatóságról, így lehet ugyanis a visszaéléseket megakadályozni. Még egy dologra szeretnék emlékeztetni, nevezetesen oda kell figyelni a kereskedelmi vagy üzleti titkok védelmére, új technológiák, startup beruházások tekintetében. A szüzleti vállalkozás szabadsága, az információhoz való hozzáférés, fogyasztóvédelem, ezeket mind figyelembe kell venni, és megfelelő védelmet biztosítani a tekintetben. Ugyanakkor viszont a túlzott mértékű szabályozás sem válna a vállalkozók hasznára. Itt figyelembe kell azt is venni, hogy az induló vállalkozások ne olyan modell kell, hogy kövessenek, ami rögtön az elejénél bukásra van ítélve. Telicska úr, köszönöm szépen, nagyon rövid kell, hogy legyek, ugyanis az ittrében most kezdték el megvitatni az én ottani dossziémat, úgyhogy ott bizonyos nehézségek, fegyelmi problémák merültek fel. A bizottság javaslata szerintem megfelelő kérdéseket érint, és megfelelő módon. Az eddigi vitából én úgy érzem, hogy ellenkező irányban haladunk. Az eBay kontra KKV-k. Tehát ez az egyik dimenzió, de a másik dimenzió nagyon fontos, és fordítsuk meg ezt az egyensúlyt. Vannak a meta kereső oldalak, amelyek a fogyasztók számára pozitívak, hiszen lehetővé teszi, hogy összehasonlíthassák a szolgáltatásokat, és jobb termékhez juthat ezáltal a fogyasztó jobb feltételek vagy jobb ár mellett. És most a meta kereső oldalak problémájával kell szembenéznünk, ugyanis nem biztos, hogy pontos adatokat kapnak a légitársaságoktól, és egyébként vonatkozik ez a vasútársaságokra is, de most maradjunk a repülésnél. Itt vannak külön díjak, amelyeket a légitársaságok kivetnek, és szerintem a bizottság javaslata elég langyosan kezeli ezt a kérdést. Tehát én szeretném, hogyha ezt az egyensúlyt megfordítanánk, és figyelembe vennénk, hogy ezek a meta kereső oldalak eh, hátrányban vannak, nem kapnak pontos információt, és eh, különböző felárakkal kell, hogy eh, versenyezzenek. Tehát ezt kívántam megvilágítani, hogy elkerüljük az esetleges félreértés, hogy itt most a nagy platformok és a kis KKV-k viszonyáról beszélünk. Köszönöm. Köszönöm, Taylor úr. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Uh, the, um, we're a bit concerned that the, uh, the... Igen, a bizottság módszerével az az aggodalmunk merül fel, hogy elég puhának tűnik a módszer. Hogyha az idegenforgalmi szolgáltatásokra, szállodákra gondolunk, vagy a szállításra, közlekedésre, mobilitásra, um, platformra, multimodális jegyekre. Három fő aggályunk van. Az egyik a vitarendezés, aztán a rangsorolás mögötti háttér, illetve a, ennek az egésznek a kezelése a közvetítői szolgáltatások. Ott, ahol a vitarendezés a tagállamokban megvannak a kialakult hatóságok, fórumok, ott a harmadik felek reklamációit úgy kezelik, hogy azzal könnyű visszaélni. Aztán a besorolások paraméterei gyakran rejtve maradnak, illetve a referenciák nem, átláthat, nem átláthatók. Azt gondoljuk, hogy mindennek nyilvánosnak kellene lenni. És csak az üzleti ö, titkoknak egy nagyon szűk körét kellene tiszteletben tartani, minden egyéb hivatkozást törölni aztán nagyon is maga felé hajlik minden szolgáltatónak a keze a platformoknál, és például a foglalási platformok árkorlátokat vezetnek be. Ezeket ideiglenesnek és indokoltnak szeretnénk látni a jövőben, és ne korlátozzák az üzleti tevékenységet. Tehát a következő továbbfejlesztési szakaszban ezt várjuk. Köszönöm, Taylor úr. Kilonen asszony már nincs itt. Akkor én egy percben szintén szeretnék hozzá szólni, és a szöveget én abba az irányba fejleszteném tovább, hogy a digitális forradalom és egyéb ö, eseményeket is tekintetbe véve, mi a digitális platform? A probléma a definícióval kapcsolatos. Mert ha nem határozzuk meg az eszközt, akkor úgy járunk, mint a mesterséges intelligenciával, amiről senki nem tudja Európában, hogy miről is szól. Tehát definíció nélkül ez nem működik. Hogy határozzuk meg a platformnak a fogalmát? Egy gazdasági rendszer, ahol a kicsik és nagyok megfelelően kezelhetők. Elsősorban azt gondolom, hogy a digitális platformok gazdaságáról beszélhetünk olyan szolgáltatásokkal, ahol a szolgáltatás nem együttműködésen alapul, ahol megoldanánk, megosztanánk a költségeket és előnyöket. Hogyha mondjuk egy digitális platformra gondolunk, illetve egy gazdasági tevékenységre, akkor két dolog együtt is működhet egymással, de igazából a fejlődőben lévő együttműködésen alapuló, illetve közös használaton alapuló gazdasági tevékenységeket háttérbe szoríthatják a nagy digitális platformok. Tehát úgy kéne szabályozni, hogy együtt tudjanak egymással működni. Ez lenne a módosítóim iránya. Ami az Európai Bizottság képviselőt illeti, König úrnak szeretném megadni a szót, tehát öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Három egész rövid észrevételt szeretnék elmondani. Nagyon köszönöm a jelentést. És mindazt a szellemi gondolatanyagot, ami megfogalmazódott itt. Ez egy határozottan célzott platformokra és a szolgáltatókkal való együttműködésre vonatkozó szabályozás, nem általános szabályokról van tehát szó, hanem ez egy célzott szabályozói keret. Nem nyúlunk át más jogszabályoknak a területére, fogyasztóvédelemre, versenyjogi területre például. Ugyanakkor horizontális szabályokat szeretnénk bevezetni, és minden ágazatra kiterjeszteni hogyha ez túl lájtos egyesek szerint, az a válaszunk erre, hogy megfelelő első lépés, különösen a jogorvoslati lehetőségek terén. A felhasználók gyakran problémának mondják, hogy a platformoknál nem tudják elérni a jogos érdekek érvényesítését. És itt a magánszemélyekre kellene összpontosítani a szolgáltató cégek helyett és a konkrét tilalmakkal, illetve kitételekkel óvatosan szeretnénk bánni, mert dinamikusan fejlődő gazdasági területről van szó. Túl korai lenne még elkapkodni ezeket a korlátozásokat, illetve erősen vitatott jó néhány témakör. Még akkor is, hogyha MFN döntéseket hoztak egyes tagállamok. Múlt héten, illetve két hete létrejött a megfigyelő központ, amelyik ezzel a gazdasági tevékenységgel foglalkozik, és ennek a hatásköre a diszkrimináció mentességére, illetve az kezelésére is kiterjed ennek a tevékenységi körnek. Tehát köszönöm szépen az eszmecsere lehetőségét, és eh, várjuk a továbbiakban is az együttműködést. Taperdel eh, asszony kapja meg ismét a szót, hogy zárja el vitát. Kollégilor eh, raportor din umbră. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a kollégáknak is. Száz százalékig majd igyekszem a javaslataikat figyelembe venni, és eh, én sem támogatom a túlszabályozást. Szerintem egy minimális szintű harmonizációról van itt alapvetően szó, erre van szükség. Az ágazat eh, töredezettségének elkerülése érdekében. Itt vannak nemzeti jogszabályok már, és ezek már foglalkoznak az online szolgáltatás közvetítéssel. Itt egyértelmű definícióra van szükség, hogy mit értünk online platform, platform alatt, és milyen az együttműködés az online platform és az üzleti felhasználók között. Itt nem óriási platformokról beszélünk csak, hanem a kisebbekről is, és a versenyben egyenlő esélyeket, feltételeket kell biztosítani ezek számára. És bizonyos mértékig az együttműködést is szabályoznunk kell a platformok, illetve az üzleti felhasználók között. Fontos az átláthatóság, hiszen ez a két fontos piaci szereplő határozza meg ezt a területet. És Telicska úr ugyan már elment, de egyetértek a javaslatával, nevezetesen, hogy vizsgáljuk meg az összehasonlítható platformokat, vagy amikor a platformokon összehasonlítható árak jelennek meg mondjuk a légitársaságok esetében. Ez is egy nagyon fontos téma. A digitális gazdaságot tovább szeretnénk erősíteni, és ehhez megfelelő egyensúlyt kell teremteni a régi üzleti modellek és a digitális gazdaság között. Ehhez megfelelő jogszabályokra van szükség, és hogyha a digitális gazdaságot egy minimális feltételrendszer mellett szabályozunk, ez a hatékonyságot is javítani fogja. Én köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, és várom majd a további munkát. Köszönöm Tapárdel asszony, és arra emlékeztetnék most, hogy a módosítások beterjesztésének határideje október 17, 14 óra pontosan. Na, mes chers collègues, nous allons passer à... Most pedig, kedves kollégák, egy uh, eszmecsere következik, és kérem, hogy a Világbank képviselője jöjjön ide a tribűnre, és együtt fogjuk lefolytatni ezt a vitát. Tris Gross úrat köszöntöm, Gaviria urat köszöntöm, finna új urat, és Simon David Ellis urat. Ali, take a seat, please. Allez. Messieurs, bienvenue dans notre... Szeretném Önöket köszönteni a szakbizottságunk ülésén. Nagyon örülök annak, hogy itt vannak. Az együttműködésünk 2017. novemberében kezdődött, akkor kezdeményezte az egyik kollégánk és a parlament alelnöke, Liberácki úr, aki egyébként itt is van a mai napon velünk. Köszönjük szépen ezt a kezdeményezést. A kollégák, hívjuk egymás kollégáknak, szólítsuk csak egymás kollégáknak, nem? Nos, a világbanki kollégák be fogják egy kicsikét mutatni azt, hogy milyen tevékenységeket is végez a világbank, főként a közlekedési ágazatban és különösen a Kelet-Balkán területén. Meg is adom neke, önnek a szót, kedves Dries Gross úr, aki a Világbanknál a közlekedésért felelős osztályjal ott dolgozik. Nagyon szigorú leszek az idő tekintetében, mert még nagyon sok munkánk van ebben a szakbizottságban, 10 percet fogok adni, és amennyiben utána egy kicsit lehetne a kollégákkal, akkor ilyen pingpong rendszerbe kérdések és válaszok következhetnének. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy a struktúránkat és a finanszírozási tevékenységünket fogom bemutatni. Itt vannak a kollégáim velem. Az első kolléga és annak a korábbi megfelelője is itt vannak. Simon úr szintén utánam fog felszólalni. Nézzük akkor most a szlájdokat. Következő. Következő. Nos, kezdjük akkor. Egy nemzetközi pénzügyi intézet vagyunk, 190, 189 taggal, és hát nagyon kevés, vagy vannak köztünk nagyon szegény országok is. Először is szeretnénk azt megakadályozni, hogy globális szinten terjedjen a szegénység, sőt, nagyobb egyenlőséget szeretnénk, és azt szeretnénk, hogyha az extrém szegénység maximum 2-3 százalékot tenne ki az, a világon. 1944-ben a Bretton Woods-i találkozón alapítottak bennünket is, és hát akkor bennünket is úgy hívtak, hogy újjáépítésű és fejlesztési bank Európában és Japánban tevékenykedtünk, és alapvetően nagyon kevés szuverén ország volt abban az időszakban. 1956-ban az IFC is belépett közénk, és ezen keresztül szociális és gazdasági szempontból releváns projekteket kezdeményezhettünk a fejlődő világban. Aztán a 60-as években, amikor az afrikai országok függetlenné váltak, gyakorlatilag akkor adtunk először olyan segélytípusú támogatásokat, és egy külön intézetet is nyitottunk azon befektetések támogatására, amelyek határon átnyúlnak. 140 Mm, irodánk van, és 11.900 személy dolgozik nálunk. 26,49%-ot a tőkénkből az Európai Uniós 28-ak birtokolnak, tehát ilyen értelemben az EU a legnagyobb tőkésünk vagy részvényesünk. Aztán ott van ugye India, Kína, Japán, természetesen az Egyesült Államok a többi 43%-ot pedig nagyon sok ország teszi ki együtt. Itt vannak ezek a szép fekete-fehér képek, ezek mind világbank projektes képek a 40-es évek végéből, illetve az 50-es évek elejéből Európából. Nagyon fontos a fejlesztés szempontjából a közlekedésre odafigyelni, logisztikát javítja ugyanis, és hatékonyabbá, versenyképessé teszi ezeket az országokat. Ugyanakkor Európán kívül tekintve mondjuk Afrikában nagyjából egy milliárd ember él úthálózat nélkül, és vannak olyan területek, ahol nagyon magas a közlekedés ára, vagy költsége, és ezért a vidéki lakosság Afrikából ezt nem engedheti meg magának. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy 42 gigatonna üvegház hatású gázt bocsát ki a közlekedési szektor a világban, és ez állandóan növekszik, tehát hogyha nem teszünk valamit a közlekedés területén, akkor képtelenek leszünk elérni a párizsi klíma célokat. Persze ez egy külső, exter, ez egy externália, 1,3 millió személy hal meg közlekedési balesetben, és ez még inkább igaz a, fej, a kevésbé fejlett országokban. Négy célunk van világszerte. Az első, szeretnénk egy hatékony közlekedés, inkluzív, zöld és biztonságos közlekedést támogatni hogy az emberek a piacokhoz és a szolgáltatásokhoz hozzáférjenek, és ezen keresztül tudjunk fejlesztést elérni. Nagyjából 40 milliárd dolláros a közlekedési portfóliónk az egész világra nézve, és ez 17%-át teszi ki az össztevékenységünknek. Hová is megy ez a pénz? 39 milliárdról van szó pontosabban, ebből 178 projektet támogattunk, 8,8 milliárd Dél-Ázsiában van befektetve, tehát ez most a legdinamikusabban fejlődő terület, ez a közlekedés minden területére kiterjed, a vízi közlekedés, szárazföld, vasút, stb. Aztán ami Afrikát illeti, 8,3 milliárdos befektetésről tehetünk tanúbizonságot, és aztán van Kína középső területei, illetve Mongólia, ez 7,2 milliárdot tesz ki. A következő az Dél-Amerika, azért ez egy sokkal inkább városiasodott, urbanizálódott terület. Itt nagyon gyakran városi metrókat támogatunk, gyakran egyébként társfinanszírozásban európai országokkal. Aztán Európa következik, ahol leginkább a Balkán-félszigeten tevékenykedünk, és aztán ott van még Dél-Ázsia és Pakisztán, illetve a közel-keleti terület. Ami a finanszírozáson túlmutat, Európában és globálisan is a következőket tudom elmondani. Vannak szakvéleményeink, a közlekedési területre vonatkozólag. Például egy-egy országban, amikor projekteket megtekintünk, akkor a szakértőink is ellátogatnak oda. Az egyik ilyen szakértői csoport a városi mobilitásra specializálódott tömegközlekedés, új mobilitás a különböző felhasználók számára. Aztán vannak infrastruktúrafejlesztési, finanszírozási és menedzsmentre vonatkozó szakértőink, nagyon nehéz ugyanis fenntartani ezeket a rendszereket, hálózatokat, a regionális integráció nagyon fontos a, de, a fejlesztés szempontjából, össze kell kötni két területet, és azoknak a gazdasági tevékenységét is össze kell kapcsolni. Aztán itt van a közlekedési biztonság kérdése, szintén nagyon fontos egész, az egész világon. Elmondtam, hogy 1,3 millió halálos áldozat van évente a világon. És aztán itt van a zöld közlekedésben szakértő csoportunk. Ott láthatjuk a jobb oldalon, hogy itt van a gender még, hát lehet, hogy ez kicsit furcsán tűnik, de nagyon szeretnénk, hogyha gender szempontból inkluzívá válna a közlekedés is. Nagyon jó lenne, hogyha például Dél-Amerikában a nők is úgy éreznék, hogy biztonságos felszállni a tömegközlekedésre, de ugyanezt elmondhatnám Afrikában, Kongóban, vagy a Boko Haram által tehát azokon a területeken, ahol ők tevékenykednek, mert hát nagyon gyakran pont ott történnek az emberrablások. Ezért kell odafigyelnünk a biztonság kérdésére, de Dél-Ázsiát is említhetném ebből a szempontból. Aztán itt van a tömegközlekedés fejlesztése, hogy hogy lehet a különböző közlekedési ágazatokat összekötni, metró, busz közlekedés, és így tovább. És aztán itt van a légiközlekedési terület, amelyet a nagy infrastruktúrális fejlesztésekkel is össze kell kötni. Ez egyébként az utolsó ö, szlájdom a múlttal kapcsolatban. Úgyhogy egy kicsit hamarabb befejeztem, átadom a szót a kollégámnak. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, néhány szót szeretnék szólni az Európai Unión belüli beruházási tevékenységekről Elsősorban 1945 47 óta a Világbank a jelenlegi EU tagállamokban nagyon sok esetben vállalt hosszú távú kötelezettségvállalást, nyújtott hosszú távú hitelt ha megnézzük az infrastruktúra beruházások iránti globális kereslet kínálat alakulását, látható itt az alapító tagállamok, illetve az elmúlt néhány évtizedben csatlakozott tagállamok. Az elmúlt két évben lényegesen alacsonyabb a szint, mint korábban volt. Nézzük, hogy az EU-ban milyen szerepet vállal a Világbank, konkrétan milyen tevékenységet folytatunk. Elsősorban globális megoldások ismeret megosztására kérnek fel minket az EU tagállamai, és számos projekt esetében összetett infrastruktúrális reformok segítségében működünk közre, különösen az elmaradottabb térségekben, az intézményrendszer megerősítésében, intézményrendszer fejlesztésében, Görögországban például hitelezési tevékenységet is folytatunk, Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában is jelen vagyunk, illetve Horvátországban. Ugyanakkor az Európai Uniótól is mi is tapasztalatot kívánunk szerezni, illetve ismeretekre szert tenni. bizonyos megoldások kifejlesztésében. Itt például ez a, ezen a projekten az elmúlt tíz évben dolgoztunk a Riakai kikötőben, ez egy nagyon fontos projektünk volt. Tehát mit csinálunk jelenleg az EU-ban, illetve a szomszédos országokban? Az EU-ban számos úgynevezett termékünk van, tehát tanácsadói tevékenység, technikai segítségnyújtás, finanszírozás, tagállamokkal közösen, vagy globális eszközök, például a zöld növekedéssel, közúti biztonsággal kapcsolatosan, szegénységgel, szemeli küzdelemben, katasztrófavédelemben, csővezetékek. Itt jelenleg csak egy aktív programunk van, illetve aktív projektünk a korábbi négy-öthez képest és több aktív elemzői, tanácsadói programunk is működik. A szomszédos országokban összesen 2,8 milliárd aktív beruházásunk van, közúti koridor jellegű beruházások, vasúti beruházások, kikötői, vízi, úti beruházások és más közlekedési beruházások, technikai segítségnyújtás vagy több ágazatot érintő tevékenységet is folytatunk. Itt a tevékenységünket három csoportra lehet osztani. Az elsőben már erről szóba került, ezek a nagyon nehéz, nehezen megvalósítható reformokkal kapcsolatosak. Nagyon gyakran minket a nagyon komplex, bonyolult reformokhoz hívnak be, például Lengyelországban nagy vasútársaság átalakítása kapcsán, a szociális felelősségvállalás területén, a közlekedés korszerűsítése területén, a közúti biztonság területén, vagy infrastruktúra területén, indikatív beruházási tervek kidolgozása terén. Ezek mind komoly kihívást jelentenek, és a tagállamok a mi közreműködésünket általában hasznosnak tartják, ezért az ilyen bonyolult, összetett projektekhez hívnak meg minket. Másodszorban az Európai Unió és a Világbank ennél többre is törekszik az együttműködésében. Egy hangon beszélünk, és nagyon gyakran jól jön a tagállamoknak, hogy a világbankot nevezhetik meg bűnbaknak. A finanszírozás felhasználása is hatékonyabb közösen, tehát mi például társfinanszírozóként fellépünk az Európai Beruházási Bankkal közösen, és kiegészítő finanszírozási eszközöket is mozgósítunk, az EU nagyon fontos támogatási forrásai mellett. A kiegészítő készségeket is megemlíteném, amelyekkel általában a munka ügyi kérdések kapcsán kell, hogy segítséget nyújtsunk kiegészítő jelleggel. a szabályozói környezet továbbfejlesztése terén például. A Világbank má, esetleg más hová helyezi a hangsúlyt, vagy más állásponton van, tehát az egymástól való tanulás is nagyon fontos. A közlekedés talán a leggyorsabban fejlődő ágazat a digitalizálódás révén, tehát 2018 már egy más világ, mint tavaly volt. És EU-s támogatásokat is vizsgálunk a reformok kapcsán. One of the member states, Bulgaria, on electronic tolling az elektronikus díjfizetés is például egy olyan terület, ahol közreműködünk. Ez az infrastruktúra finanszírozási lehetőségeket is megváltoztatja. Milyen jövőbeli kihívásokat látunk? A zöld közlekedés egy olyan terület, ahol folyamatosan felkéréseket kapunk új megoldások finanszírozására az egyes tagállamokban. Logisztikai teljesítménnyel is foglalkozunk. A TNT koridor megközelítés szerintem példamutató és motivációs prioritást jelent az intervenciókban, amivel a logisztika révén hatékonyabban ki tudjuk aknázni a lehetőségeket. A közlekedés egyre inkább olyan terület, olyan ágazat, ahol a gender szempontokat is nagyobb súlyjal figyelembe kell venni, illetve a hátrányos lemaradó helyzetek integrálását. A közlekedés biztonságáról már a kollégám szólt, és itt külön megemlíteném a vasút reformját. Itt komoly erőfeszítések történtek már az EU-ban, a vasútfejlesztés területén. De ezt arra is fel lehet használni, hogy a szomszédos országok fejlődését is előre lendítsük. Köszönöm szépen és még 30 másodpercen maradt. Madam Chair, just for the management of... Elnök asszony, csak hogy hatékonyan gazdálkodjunk az idővel. Elis úr majd kihasználja az ön idejét is teljes mértékben, úgyhogy ez ügyben ne legyen aggodalma. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Elnök. A 10 percet csak általános útmutatásnak szántam. Ez nem konkrét időkorlát, de szeretnénk a vitára is időt hagyni. Úgyhogy ha 10 percet 5 perc alatt el tudnám mondani, az nagyon kedvező lenne. Akkor igyekszem gyorsan megfogalmazni. a szomszédságban található országokról, keleti partnerségről, Nyugat-Balkánról, Törökországról szeretnék szólni. Az együttműködésünk eltérő az EU irányából, hiszen mások a kihívások, más az infrastruktúra, mások a szakpolitikai feladatok. Tehát csak együttműködésben tudjuk összehangolni ezeket a tevékenységeket. A DG Near és a DG Move, a két irányító szervezet az együttműködésben. És nagyon fontos a Nyugat-Balkánon a befektetés politikának az összehangolása, illetve a közlekedési megfigyelő központ, amit a titkársággal együtt felügyelünk, illetve a keleti partnerség, a pénzintézeti partnerek, az EBRD, a, és az, a beruházási bank. Az utóbbi időkben nagyon komoly fejlemények történtek, és a helyi szintre igyekeztünk az együttműködésnek a feladatait levinni, de nem mindenhol állnak rendelkezésre szükséges kapacitások. Ezen munkálkodunk a nemzeti intézményekkel, tagállami intézményekkel együtt. És a célunk, hogy regionális partnereket teremtsünk a közös munkához. Szerbiában pár hete tartottunk egy kockázatfelmérő konferenciát, ami a nyugat-balkáni régiónak a kockázati területeit mérte fel. A hitelezést tekintve konkrét projekteknek biztosítunk forrásokat, valamint programok számára szakpolitikai fókusszal szakpolitikai intézkedésekre, és nagyon komoly elemzői munka folyik a háttérben. A következő ábrára lépjünk tovább. A regionális közlekedési összeköttetések nagyon fontosak az EU, illetve más országok között. A határ ellenőrzése illetve a határ átjárhatóságára igyekszünk összpontosítani, aztán a közutak karbantartására, az új folyosóknak a megépítése után sokszor nem marad elég pénz a fenntartásra. Ez is egy komoly feladat. Aki járt már a nyugat-balkáni régióban, az tudja, hogy az ö, a városok légszennyezése, illetve az éghajlati kihívások jelentenek ott nagy feladatot, és azt gondoljuk, hogy ez talán a probléma a halmaznak nagyjából a, a harmada lehet. Intelligens városokat szeretnénk közösségi közlekedés fejlesztéssel. Vasúti platformok szintén kiemelendők. Ez a bosnyák vasúthálózatnak egy szakasza, hiszik vagy sem, ez itt egy peron, egy vasútállomáson. Nagyon gyorsan leépül a vasúthálózat a nyugat-balkáni régióban. Sokat dolgozunk a vasútreformon, nem csak infrastruktúra problémáról van szó, hanem meg kell reformálni a társaságokat is, hogy jobban reagáljanak a kihívásokra. Aztán a helyi szintű munka, az önkormányzatokkal működünk együtt, szociális szolgáltatások, egészségügyi ellátás, illetve a hatékonyabb idegenforgalmi támogatás területén. És szeretnénk, hogyha a beruházásoknak szociális, illetve termelő eredményük lenne. A keleti partnerség régiójában ezeket a tevékenységeket végezzük a DG nérrel és Move-val, a beruházási tervek elkészítéséhez nyújtunk segítséget, és háttérértékelést az elérhető célok tekintetében a pénzintézetekkel, illetve a kormányokkal, a helyi adományozókkal szeretnénk közösen a legproduktívabb területeken beruházásokat megvalósítani. Közúti biztonság szintén egy fontos terület. Két-háromszoros a halálos balesetek aránya az EU átlagának. Itt fontosak a háttéradatok, erről hallhattunk már korábban. Aztán például a közlekedési hatósági rendészeti munka, ott, ahol sikerült a sebességhatárokat betartatni és ellenőrizni, ott 25%-kal csökkent a halálos baleseteknek a száma. Aztán a logisztika a szomszédsági térségben szintén nagyon fontos, a szolgáltató, függő, illetve intelligens szállítási lehetőségek, hálózatok kellene. Kitugorjunk egy pár ábrával előbbre, Törökországra térve. Ez az utolsó témaköröm. Izmirben, Törökországban egy olyan projekten dolgozunk a török kormánya, amely egy integrált közlekedés tervezési feladatot valósul, valósít meg, illetve egy intelligens közlekedési hálózatot épít ki vasúttal és teljes logisztikai háttérrel. Már is kifutottam az időből, úgyhogy zárom a gondolataimat. Elnök, köszönöm szépen ezt az ismertetőt. Azt hiszem, hogy ez valóban tapsot, elismerést érdemel. És ezzel maradt a kollégának is öt perce még, hogy ő is hozzászólaljon. De ő nem kér szót? Na hát, nagyon ritka, hogy a világban lemondjon a hozzászólási idejéről. Akárhogy is, akkor átérhetünk a szakbizottsági vitára. A kollégáké a szó. Van de Kampur. Kérem, kezdje ön. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Op de eerste plaats mijn uh, complimenten aan uh, meneer Liberatski. Op... Köszönöm, szeretnék gratulálni Liberatski úrnak, hogy megszervezte ezt az ülést, és igazán nagyon meg vagyunk tisztelve a négy úr látogatása révén, és fontos, hogy a világbanktól ide látogatnak. Nagyon érdekes prezentációkat hallhattunk. Amikor én középiskolában jártam, akkor azt tanultam, hogy a Bretton woods megállapodás és a világbank a gyenge, elmaradott térségekre összpontosít, úgyhogy igazából nem tudom, hogy az EU-ban mi keresni valójuk van, hiszen az EU viszonylag gazdag, viszonylag jómódúak vagyunk, tehát talán inkább Bangladesre, vagy Myanmarra kéne, vagy Afrikára figyelniük. Tehát mi, mit csinálnak a gazdag nyugati országokban, akár a nyugati Balk- nyugat-balkánt vagy Törökországot is említhetném. Mi az önök szerepe az EU-ban? Az európai beruházási bank igazgatója mindig arról beszél, hogy milyen nyereségesek, és lehet, hogy inkább szociális bankként kéne, hogy működjenek, miközben profitot termelnek. Az EIB-vel való együttműködés, vagy verseny önök között, ez hogyan működik? Én ha jól tudom, a világban elég jól ellátott anyagilag szemben az Európai Beruházási Bankkal. Ez a gyakorlatban hogyan működik? Ezen kívül én a kínai delegáció tagja vagyok, és nagyon gyakran tárgyalunk az ázsiai eh, beruházási és infrastruktúrális bankkal. Mi az önök véleménye erről a bankról? Ez eh, egy olyan bank, ami Európa gyarmatosítása érdekében eh, építenek utakat, tehát eh, mi az ön véleménye erről az eh, ázsiai bankról? Köszönöm szépen, Van de Kampur. Fogalmazom mindig őszintén. Lukaszenska asszony, öné a szó. Ez a e, faktycznie zaangażowanie Banku Światowego dla nowych krajów Unii Europejskiej. Köszönöm szépen azt, hogy e, a Világbank foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Az Unió előtt nagyon fontos fejlesztések folytak az én hazámban is. Nos, az infrastruktúrális fejlesztések kapcsán elmondható, hogy van egy olyan portfólió, amelyből igaziból csak a tagállamok részesülhetnek, ezek között egyébként Lengyelország is. Ami hazámat illeti, a közlekedési ágazatban legutoljára 2015-ben történtek fejlesztések. Jelenleg azt is láthatják, hogy a jelenlegi kormány aktív-e vagy sem az önök véleménye szerint. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy olyan információkhoz is hozzájutottam, amelyek szerint vannak olyan kormányok az Unióban, amelyekkel önök is találkoztak, és a smog visszaszorításával kapcsolatos projektek kerültek napirendre. Történt valami konkrétum? Vannak olyan pénzügyi források, amelyekből az európai tagállamok is részesülhetnek, vagy akár a helyi önkormányzatok? Tehát a smog elleni harc területén mit lehetne tenni, mert ez nagyon nagy probléma. Köszönöm szépen, önni a szó. Köszönöm. Lenne egy kérdésem, mert nem igazán látom, hogy integráltak-e ezek az alapok a Világbank és az uniós csatlakozási alapok között. A másik a nyug- kérdésem a Nyugat-Balkánra vonatkozik. Itt azt szeretném megérteni, hogy a kínai befektetésekkel kapcsolatban mi a helyzet, főként a útra gondolok, mert persze nagyon jó az, hogy tengeri utakat támogatunk, de azért úgy tűnik, hogy Kína közútakban is gondolkodik. Ezzel kapcsolatban mi az önök véleménye, és milyen fajta beruházásokról van itt szó, ezek közvetlen beruházások, vagy pedig finanszírozás révén fognak megvalósulni. Aztán egy fontos kérdés még számomra a berlini folyamat, és az, hogy a az új szervezet, amely ott jött létre, mennyire aktív, hogy ez, ez aktíve ez a szervezet, és van-e önöknek kapcsolata velük. Azután nagyon jó parlamentközi találkozóra került sor Pristinában, és ott közlekedési szakbizottságként, illetve külügyi szakbizottságként mi is jelen voltunk, és nagyon jó volt azt látni, hogy különbözőképpen látjuk a dolgot, vannak akik inkább a biztonságos közlekedésbe akarnak befektetni, van, ahol inkább a vasútat támogatják, van, ahol a közutat és önök hogyan látják azt, hogy érdemes-e a macedóniai helyzetet figyelembe venni, mi változik az önök szempontjából a népsz, népszavazás után is lenne. Még egy utolsó kérdésem a turizmussal kapcsolatban. Milyen fajta befektetéseket támogatnak önök, és például Montenegróban vannak beruházások, az öböl országok is nagyon aktívak ott, és igen gyakran ezek a repülő útvonalakhoz kapcsolódnak, de persze vannak turisztikai célú beruházások is, tehát ezzel kapcsolatban is érdekelne az önök véleménye. Köszönöm. Elnök, köszönöm, de mondta asszony, Kis Taylor úr. Ön is fel akart szólalni? Természetesen, köszönöm elnök asszony, és köszönöm a prezentációkat. Ez nagyon megmelengeti a szívemet, hogy a Világbank arra törekszik, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget elősegítse a közlekedés területén ez nem tudom, hogy mennyire érvényesül az önök szervezetén belül is, ugyanis a delegáció száz százalékban férfiakból áll. Ez elfogadható önök szerint? Vannak nő kollégák is? És ha nincsenek, akkor miért? Vagy ha vannak, akkor miért nincsenek itt? Bon, ça mérite d'être direct, mais Persze, ez nagyon közvetlen dolog volt, de hát miután önök nőt választottak elnökként, azért mégiscsak itt vagyok. Talán azért is van ez így. Ön úgy láttam, hogy próbál nekem kedvezni, de nem is lényeges ez most. Liberacki úr, szeretne ön is hozzászólni? Hiszen ön hívta meg a vendégeinket. Köszönöm szépen és köszönöm a kedves bevezető szavait, elnök asszony. González Carvajal asszony is az elnökség tagja, tehát nem csak nők van, vagy férfiak vannak. Én köszönöm, és örülök az önökkel folytatott párbeszédnek. Én a parlament, az Európai Parlament és a világban közötti együttműködésért is felelős vagyok többek között, tehát ezért vannak jelen a világban képviselői. Hosszú távú és nagyon gyümölcsöző volt az együttműködésünk eddig. Ha igazgató urak, a DG Move kollégáinak a szavait használhatom. Ugyanazokat a prioritásokat tűztük ki, az intenzív, biztonságos közlekedést, és a Világbank egy nem nyereségorientált szervezet, tehát e tekintetben jól együtt tudunk működni. Az infrastruktúra finanszírozása, a városi közlekedés, a zöld közlekedés, a közlekedési biztonság. Mégis Európában mi közlekedési koridorokról beszélünk, ami a szomszédságot is, szomszédsági kapcsolatokat is javítja. Kontinentálisan és globálisan is koherens hálózatokra kell törekedni, a közúton, vasúton, de a vízi utakon épp úgy globális ismeretek Európától való tanulás szintén elhangzott. Tehát az európai tapasztalatokból való tanulás. A modellprioritások a vasút és a vízi közlekedés. Én meg vagyok győződve, hogy ebben is közösek a szempontjaink, hiszen itt az áru szállítást, illetve a az utasok közlekedését hatékonyan, hasznot hozó módon kell megvalósítani, ami az emberek jólétét is biztosítja. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vannak, és köszönet minden kollégámnak, aki felszólalt. Grossz igazgató úr, hölgyeim és uraim, tehát köszönöm ezt a lehetőséget, és nagy örömömre szolgál, hogy egy fogadásra meghívhatom önöket fél hétkor helyi idő szerint. Ki a euh, la Köszönöm szépen, nekem is lenne egy kérdésem elnökként. Ugye önök célokról beszéltek, de nem mondták el azt, hogy hogyan választják ki a projekteket. Konkrétan milyen kritériumok alapján működik a projektek kiválasztása, vajon az, hogy a klímaváltozás, a hatékonyság energia szempontból önök beszéltek fenntartható városi közlekedésről, vajon ez mennyire befolyásolja azt, hogy a 21. században a vidéki területek bekapcsolódása is igen nagy kihívást jelent, és aztán a perspektívák. Vajon a Világbank mennyire gondolkodik perspektívában? 10 vagy 20 év múlva lehet, hogy nem is lesznek már autók, mert csak ilyen megosztáson alapuló autók vagy autonóm autók lesznek, teljesen megváltozik a mobilitás, és vajon ezekben a helyzetekben gondolkodnak-e, és vajon ezt elmondják-e olyan kormányoknak, akik mondjuk 40 évvel ezelőtti technológiában gondolkodtak, és elmondják-e nekik-e azt, hogy ez már rég meghaladott, és kis projektekbe kell gondolkodni, helyi szinten, regionális szinten, vagy tagállamok vagy államokkal veszik fel a kapcsolatot. Hát ez nem is egy kérdés volt, tudom, hanem legalább négy. Ki kezdi? Köszönöm. Uh, Akkor a kollégáimnak majd a nehéz kérdést uh, átadnám, de hadd kezdjem. Hogyan válogatjuk ki a projekteket? Gyakorlatilag uh, minden ország tagja a világbanknak, 182, tehát az országokkal leülünk, és egy ilyen partnerségi keretet alakítunk ki, megmondjuk, hogy milyen lehetőségeket kínálunk, és a tagállam, illetve az országok ezt eldöntik, hogy hogyan hasznosítják ki. És attól is függ, hogy más fejlődő partnerekkel milyen megállapodást kötünk. A közlekedés területén például a dekarbonizáció, a biztonság kérdése, de a lényeg az, hogy mindig az adott ország igényeit veszük figyelembe, és egyfajta koalíciót alakítottunk ki 18 hónappal ezelőtt, több oldalú együttműködésről van szó bankokkal, civil szervezetekkel, a fenntarthatóság mindenki számára című koalícióról van itt szó. Itt a klímaváltozás, a hatékonyság és a biztonság az elsődleges szempontok. Megvizsgáljuk, hogy az egyes országok hogyan teljesítenek, és egy akciótervet fogunk kidolgozni, megnézzük, hogy milyen legfontosabb intézkedéseket kell megvalósítani az egyes országokban a négy cél elérése érdekében és most általánosságban Liberacki úr, hogy miért szeretünk mi Európában dolgozni. Itt egy természetesen fejlett régióról van szó, és tulajdonképpen azért vagyunk itt, hogy önöktől tanuljunk, illetve ezeket a tapasztalatokat más régiókban alkalmazzuk, Bangladesben, Indiában, amikor például a városi közlekedést támogatjuk, vagy a horvátországi tapasztalataink, több autópálya társaság hitelét strukturálta át Horvátország, és egy garanciát adtunk ezen társaságok számára, hogy jobb feltételek mellett refinanszírozhassák a hitelüket. Tehát ez a az autópályatársaság piaci hitelből strukturálta a hitelét úgy, hogy a feltételek kedvezőbbek lettek. És akkor most Fentekamp úr kérdésére válaszol: mi mohó kapitalisták vagyunk, és én nem igazán ismerem az EIB helyzetét, de a Világbank pénzügyi helyzet a következő. Az összes tagállamunk, tagországunk 17 milliárd dollár fizetett be a tőkénkbe. És a tavalyi évben 7,5 milliárdos növekedésről döntöttek. Tehát a 17 milliárd dolláros tőkénket 1977 óta fizették be, és a magasabb jövedelmű országokból felvett hitelből is még finanszírozzuk a tevékenységünket. Tehát a magasabb jövedelmű országok hitelein kapott bevételekből finanszírozunk a szegényebb országokat. Úgyhogy itt az összes donor befizetett az IDA-ba, ez a fejlesztési ügynökségünk. Tehát a Világbank az IDA révén transferálja ezeket a bevételeket a szegényebb országokba, vagy azok felé. És Fentekamp úr, amit a középiskolában tanult, hogy a világbank a szegényeket támogatja, ez igaz. Az idán belül 5 milliárdot hitelezünk, és ezeket a pénzeket soha nem a gazdag országok számára nyújtjuk. És mi van, hogy ezek az országok az EU-s csatlakozási alapokhoz is hozzáférhetnek? A világbankhoz nem azért fordulnak, mert infrastruktúrális projekteket akarnak finanszíroztatni, hanem egyéb problémáik vannak, vagy például nehezen férnek hozzá más hitelforráshoz. Még a kínaiak is akarnak tőlük hitelt felvenni, 5,8 milliárdról van most szó, amiről még persze tárgyalunk. És annak ellenére, hogy Kína nagyobb nálunk, hitelt akarnak felvenni, mégpedig nem azért, hogy a vasutat finanszírozzák, hanem hogy például a vasúti közlekedés különböző módozatait hogyan tudják majd integrálni. És ezeket a tapasztalatokat aztán Dél-Kelet-Ázsiában máshol is hasznosítani lehet. Az EIB-ről ők néhány éve működnek csak, de nagyon jó készséggel készítenek elő projekteket és 100-200 fővel dolgoznak, mi pedig 1000 munkatársal. Az EIB nem a, az út beruházásokat finanszírozza, hanem olyan projektekben szerepelnek társfinanszírozóként, amelyet a Világbank vagy más fejlesztési bankok készítenek elő. Az EIB-vel nagyon szorosan együttműködünk. Én a csendes óceáni kis szigeteket képviseltem, és az EU-n kívül az EIB ott többek között aktív volt Kolumbiában, Limában, Kvitóban, és voltak olyan projektjeink, amelyeket az EIB társfinanszírozóként támogatott. Az EIB és a Világbank legjobb készségeit igyekszünk komplementer módon felhasználni. Senka, asszonynak Lengyelországról volt egy kérdése, illetve még egy kérdés az EU kohéziós alapok integrálásáról, úgyhogy Simonnak átadom a választ. On uh, Ms. Lukacsenszka asszony kérdésére a lengyelországi programmal kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy a világban nemrég egy nagy vasút felújításban vett részt, ami a kormány számára akkoriban prioritást jelentett. És ez az eddigi legnagyobb kihívást jelentő vasút felújításunk, és nagy sikerrel zárult. A kormány elkötelezetten állt ki a szociális vonatkozás mellett, illetve a bank is végigkísérte ezt a folyamatot. És hát önök is nagyon jól ismerik a részleteket. Aztán nemrég fejeztünk be egy útépítést, és hogy azóta mivel foglalkoztunk. A lengyel jövedelmi szintek miatt az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező régiókban tudunk segítséget nyújtani, technikai segítségnyújtást négy lengyel városban például. Elnézést, hogyha rosszul említem. Mondom a neveket, Biasztok, Lublin, Szesov és Olcsin. Ezek a városok. A városi közlekedési terveket vizsgáltuk meg, illetve konkrét javaslatokat tettünk technikai segítségnyújtás mellett döntött a kormány. Az utóbbi időben pedig a lengyel kormányjal elkészítettünk egy elemzést az útprogram megerősítéséről, hogy az uniós követelményeknek megfeleljenek a lengyel tagállami útszakaszok, és a jövő finanszírozási lehetőségeit vizsgáltuk meg. tettünk egy javaslatot a lengyel kormánynak, és az volt a cél, hogy felmérjük, hogy van-e érdeklődés, nyitottság erre. Aztán Montenegróval kapcsolatban a kérdésre annyit tudok válaszolni, hogy ebben a konkrét projektben nem veszünk részt, de Montenegró ügyében van egy nagy közlekedési beruházás, amit más forrásból finanszíroznak, és az ország költségvetését ez igen komolyan érinti. A közlekedési ágazatban nem vagyunk ott résztvevők, de a nyugat-balkáni országok közül más országokban van együttműködésünk. Taylor úr gender kérdésére nem adtunk választ. Ez zavarba ejtő panel, mert négy sötét öltönyös férfi ül itt, de legalább három nő szerepel a szakértőink között a közlekedési területen, miért nem öt, egy felvethető kérdés, de 2020-ra, 22-re törekszünk az egyensúlyra. 37%-a az alkalmazottainknak nő a közlekedési területen, és van egy idő határunk is az egyenlőségre. Taylor úr Nagyon örülök, és büszke vagyok, hogy az infrastruktúrával foglalkozó részlegen a nők többségben vannak. Reméljük, hogy a világban következő elnöke egy nő lesz majd, a nemek egyensúlyát megteremtve, és ez akkor az igazi, hogyha kellő kompetenciákkal is társul. Köszönöm szépen, a részvételt, a partnerséget, Liberecki úr, és még más kérdések és kidolgozása várnak. Mindenképpen köszönöm az ismertetőket, és tulajdonképpen ez csak a kezdet, rengeteg beruházás áll előttünk a közlekedési összeköttetések terén, illetve a fenntartható fejlesztések terén. hosszú távon kell gondolkodni, mert a közlekedési beruházások nem 5-10 évre szólnak, hanem ennél hosszabb időkitekintéssel rendelkeznek, és nagyon sok ember szükségleteit szolgálják világméretekben. Köszönöm szépen a világban képviselőinek, hogy részt vettek az ülésünkön. Kérem, tapsoljuk meg őket. Liberácki úr egy koktélfogadásra hív bennünket. Kedves kollégák, ez 18.30-tól 21 óráig tart, ami egy kicsit későn van, és a helyszín az ASP szalon, ami a földszinten található. Mindannyiukat szeretettel várjuk. Nekem egy másik ülésen kell részt vennem, nem tudok ott lenni, tárgyalásom lesz. Sajnos sok a munka. Minden esetre köszönöm, hogy részt vettek az ülésünkön, köszönöm a mai munkát, a viszontlátásra.